moving to the vote, but I have a request for the floor from Mr. Martin, and then... Áttérünk a szavazásra, megjegyzések lesznek. Tisztelt elnök úr, amikor legutóbb ellátogatott hozzánk egy államfő, mondja Hans Péter Martin közben, és véleménykülönbségre került sor, akkor a házelnök mindenkit rendre utasított, valószínűleg amiatt, mert annak idején a Lisszaboni szerződés volt a téma, ami a, az elnök úrnak is pé, szívügye. Ha ma egy szuverén állam államfője felszólal, és a szocialista oldalról ö, mindenféle közbekiabálás hangzik el, akkor érdekes módon nem szól közbe, és nem utasít rendre az elnök úr. Azt mondom, hogy ez önkényes eljárás, és kérem szépen, hogy ezügyben lépéseket kezdeményezzenek. Mrs. Doyle. Mr. Mrs. Doyle. Madam President. Elnök asszony, ügyrendi kérdésben szólok, elnök asszony. Igen, ha az elnök megenni, köszönöm szépen, kolléga, akkor is fogok szólni. Elnök asszony, szerintem nem méltó ehhez a képviselőházhoz és a cseh köztársasághoz, hogy Klaus hivatalos látogatását aláássák azért, hogy olyan anyagokat osszanak szét, amelyek a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamatára hatással vannak, mert elnök asszony, ha ez elfogadható, kérem szépen, hogy ebben tegyen valamit, ha ez elfogadható, logikus konklúzió, káosz lesz a folyosókon, minden, mindkét tábor meg fogja tölteni ezt a házat dokumentumaikkal, és agresszívan ránk erőszakolják véleményüket. Ez ne fordulhasson elő soha többé. Thank you, Mrs. Doyle. Mr. Schultz. Köszönjük szépen, Schulz kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lesz egy javaslatom. Először várjátok meg, hogy mit mondok, utána lehet ordibálni. Elnök asszony, egy kolléga szóra emelkedett előttem, és sokszor másként emlékszik a dolgok menetére. De hagy emlékeztessek én arra, hogy amikor Szokrates elnök úr itt volt, és az Európai Unió alapjogi kartájának aláírásakor itt volt, nem tudott felszólalni, mert felül kiabálták. Túl kiabálták. Klaus államfő viszont beszélhetett, mi nem kiabáltunk közbe, úgy gondolom, hogy ez egy nagy különbség. A napirendünk következő pontja a von Vogau jelentésről szóló jelentés, tízes módosító, név szerint megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, és elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, név szerint megnyitottam a szavazást. Tessék, szavazzanak. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, és az eredmény alapján elfogadtuk. Hatos cikk, külön szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosítónál tartunk, ez egy törlés, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizennégyes módosító név szerint, tessék, szavazhatnak. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Elutasítva. Tizenkettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es a következő részenként, tessék, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Érik, akkor ellenőrizhetjük. Nem? Jó, a mindenki boldog, megyünk tovább. 12-es bekezdést mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés, két módosító. Az első mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt is ellenőrizhetjük. Jó, akkor név szerint tessék, megnyitottam a szavazást 9-esről. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. A 20-as bekezdés után két módosító, az első a kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a 18-as a következő módosító, és ha ezt elfogadjuk, akkor új helyre kerül elhelyezésre a szövegen belül, mégpedig a 12-es mostani után ezt a raportőr javasolta így. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése? Nincs. Akkor a 18-as módosító szavazásra bocsátom mellette, ellene tartózkodás. Szeretném ezt ellenőrizni, úgyhogy elektronikusan ezt ellenőrizzük a 18-asról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 27-es bekezdés, 6-os módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ez egyértelmű volt. 37-es bekezdés, külön tessék mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító név szerint megnyitom a szavazást, tessék. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. És elutasítva. 16-os módosító a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító név szerint, tessék, szavazhatnak. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. 13-as módosító, ez megint egy törlés, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most pedig három külön bekezdésről szavazunk. Az első az 53-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 55-ös a következő bekezdés mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, és a 61-es az utolsó mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az állásfoglalási indítványt ebben a formában elektronikusan nézzük. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő jelentés, amiről szavazunk, az Ari Vatanen jelentés, a NATO szerepe az EU biztonsági struktúrájában és megadom a jelentéstevőnek a szót, aki egy rövid állásfoglalást szeretne elmondani. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégáim, mm, egy kicsit elveszem az idejüket, és talán később tudnak ebédelni, de hát ritkán szoktam ilyet tenni, remélem elnézik nekem. Én a Finn parlament képviselő vagyok, és a Finn parlamentben is egy volt egy fényképes, azt mondta, összesen ennyit mondott a négy év alatt, hogy elnézést be tudnád csukni az ablakot? Nos, hát ez csak egy kis anekdóta volt, de hát én sem beszélek sokat. Nos, a von Vogau és a Szerusz Wolski féle jelentéshez kapcsolódó az enyém is, tehát egy csomag része. Most mindenki a pénzügyi válsággal foglalkozik, magunknak köszönhetjük ezt a válságot, és ugye azt mondjuk, hogy ne ismételjük meg még egyszer. De hát az Európai Unió létjogosultságát ha megnézzük, hogy lehet megelőzni a háborúkat, az emberi életeket, meg kell óvni. Nem szabad, hogy megint ránk essen ez a válság, mint Strasbourgban a plafon. Nos hát, ez csak úgy működik, ha együtt működünk. Arra emlékezzetek mindenkit, hogy kedves kollégák, a béke az nem monopóliuma ennek vagy annak a tisztelt frakciónak. A béke mindenkié, a béke építés, béke fenntartás, közös felelősségünk. Ez hát olyan, mint a szerelem feltétel nélküli, vagy a szeretet. Legyünk idealisták életünkben, nézzünk előre. Mondjuk az erdőben szaladunk, nem nézzünk le a lábunkra, hanem előre tekintünk, és akkor tudjuk, hogy hová haladunk. Az ember automatikusan jó helyre teszi a lábát érdekes módon. Ezt kell tennünk. Legyünk keményen őszinték. Az EU-t miért is hozták létre? Hát azért, hogy békét építsünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mit is szeretnék mondani? Nos hát azt mondom, ha tiszteletben tartjuk Moné úr és az alapító atyák örökségét, egy párthoz tartozunk. Ez a párt az Yes, I can párt, ugye ismerik ezt a szlogent Obamától, tehát a, a lehetőségek ablaka tárva, nyitva, tekintsünk át rajta. Köszönöm szépen, Vátenen úr. Nem tudom, az összes ablakunk nyitva van, ne nézzük csak meg. Nos, hát minden esetre a 20-as, 25-ös módosítóról szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elutasítva. Most pedig 26-os módosító név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást bezárom. És elfogadtuk. Most pedig nézzük a 11-es módosítót név szerint a szavazást 11-esről megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást bezárom. És elfogadtuk. Most pedig nézzük meg a 27-es módosítót, a szavazást megnyitom. 27-es tehát. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elutasítva. 12-es név szerint a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás bezárom. Elfogadtuk. 19-es bekezdés két részben, illetve mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 22-es rész két részben, méghozzá név szerint az első részről, tehát a 22 per 1-esről megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Szavazást bezárom. Elfogadtuk. Most pedig a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Vatanán úr szóbeli módosítót kíván beterjeszteni a 29-es bekezdéshez. Igen, tisztelt kollégák, elnézést, nem az ideiket akarom rabolni, csak szeretném, ha törölnénk az európai operatív főhadiszállás, tehát kiemeljük azt, tehát ezt a mondatot, hogy a javasolt EU operatív főhadiszállás ö, oldja meg a problémát, nincsen a fenntartás, ez a kapcsolatban mindenki elfogadja. Tehát akkor a módosított 29-esre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást bezárom, és elfogadtuk. 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es, ez egy törlő jellegű, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A négyes okafogyottá válik. 24-esről megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elutasítva. 16-os és 23-os azonos. Név szerint szavazunk róluk. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást bezárom és elutasítva. Ha jól értem, Láncbergész úr kíván szóbeli módosítót beterjeszteni? Elnök asszony, kedves kollégák! Két szóbeli módosítóm is van ehhez a bekezdéshez. Az első, nagyon egyszerű, felcserélünk egy másik szót, a Points of Concern, Human Rights and Rule of Law ebben a részben szeretném, ha az első helyre kerülne, nem az utolsóra. És kérem szépen támogassák ezt a módosítót, a szóbeli módosítót. Ha önök nagy, kegyű, nagy lelkűen, kegyesen elfogadják, akkor bemutatnám a következő Elnök asszony, ha jól értem, ugyanarról szól mind a kettő. Én igen hálás volnék, ha mind a kettőt egyszerre elmondanám. Legyen kedves, mondja a másodikat is. Jó, akkor mondja Lenzbergi szó, szavazunk a kettőről. A második szobari módosító a bekezdés második része egy meg nem határozott jövőjű demokráciaként említik Oroszországot. Nos, hát ugye a demokrácia szóról lehetne vitázni, szerintem jobb lenne valamivel többet szólni, többet mondani, tehát a szobeli módosító, ha be kellene építeni a demokrácia szocska után a következőt, és visszautasítja a katonai fenyegetést, mint politikai elnyomás eszközét, amit a szomszédok ellen használ fel. Kérem szépen, ezt is legyenek kedvesek támogatni. Köszönöm Láncbergi szót, mondja az elnök asszony, tehát az első szóbeli módosítóval van-e valakinek gondja? Nincs. Második módosító, van-e fenntartás, ellenvetés? Úgy látom, nincs. Most tehát a 17-es módosítóról két részben módosítva szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második részt ellenőrizzük, jó? Tehát a második részről, 17 per 2-esről. A szavazást Megnyitottam, mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az ötös. Az szavazásra bocsájtom, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom, és elfogadtuk. A preambulum bekezdés hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. E Prambuló bekezdés ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. En preambuló bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as név szerint a szavazás megnyitom. 28-as. Mindenki leadta a szavazatát. A szavazás bezárom és elutasítva. 18-as, a szavazást megnyitom, 18-asról. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es Név szerint a szavazást megnyitom 29-esről. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elutasítva. 19-es név szerint a szavazást megnyitom. 19-es. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást bezárom. És elutasítva. Most pedig az egész indítványról szavazunk. Név szerint a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást bezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Vatanen úrnak. A következő napi rendi pontunk Napoletánó asszony jelentése a barcelonai folyamat Unió a földközi tengeri térségért címet viseli. Első módosítás következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes módosítás mellette, ellene, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nyolcas módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 4-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most következik az állásfoglalási javaslat elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, le is zárom ezzel a szavazási időt, és elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Most következik a Simánszki jelentés, az Európai Szomszédságpolitikai Eszköz felülvizsgálata. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most következik a teljes állásfoglalási javaslat elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom ezzel a szavazást, és ezzel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő napirendi pontunk Berman úr jelentése, hivatalos fejlesztés támogatástól eltérő tevékenységek finanszírozása. Megadnám a szót Berman úrnak. Köszönöm szépen. Szerettem volna hogyha a 165-ös cikk alapján visszaküldjük a parlamenti szakbizottsághoz ezt a témát, ugyanis úgy tűnik, hogy túl alacsony az együttműködési forrás az Európai Unió és a fejlődő országok között. Itt igazából csak egyetem közi kapcsolatok fejlesztéséről beszélhetünk, nem az éhínség enyhítéséről. Azonban több tagállam is olyan jogalapot talált, amelynek az lenne a célja, hogy a fejlesztési forrásokból próbáljunk meg ide átcsoportosítani, mi pedig pont ezt nem szeretnénk. Hogyha az egyes módosítást elfogadjuk, akkor inkoherensé válasz, válik ez a jelentés, és pont a legszegényebbek a világon negatív elbírálás alá esnének. Éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy világos többséggel támogassa ez az Európai Parlament a jogalap megváltoztatását. Köszönöm, mondja az elnök, esetleg ezzel kapcsolatban kíván-e bárki felszólalással élni? Gáler úr ellene kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát a nézetek, az álláspontok különbözőek a DEVE bizottság jogi felfogása szemben áll a kül, külügyi bizottság, a jogi bizottság és a jogi szolgálat jogi felfogásával szemben áll tehát, illetve az Európai Bíróság ítéleteivel és tanácsal és a bizottsággal is szemben áll a DEVE bizottság álláspontja, tehát ha úgy tetszik, a többség a módosítóból értelmezendő jogalapot vesszük elő. Tehát kérem szépen, hogy utasítsák el a szakbizottságba történő visszautalási kérelmet. Mert alapvetően egyetértünk, ami a jogi felfogást, a jogi értelmezést illeti, abban van különbség, de szerintem ez a visszautasítás nem jelentene semmit. Van-e valaki, aki a jelentéstevőt támogatja? Tisztelt elnök asszony, én támogatom az előadót. A vitát követően, amit tegnap itt folytattunk a bizottsággal, a bizottság eh, hozzájárulását ismerve egyetértek azzal, hogy valóban több időre van szükségünk. Valódi jogalapot kell találni ezeknek a programoknak az igazolására. Ezek nem sima ODA programok, de nagyon fontos együttműködési programok a fejlődő országok számára. Éppen ezért nem tartoznak a többi ipari fejlett országgal történő együttműködés hatája alá, a DCI alá. Nagyon fontos tehát, hogy immunizáljuk a DCI-re szánt pénzeket. Tehát én támogatom Berman kollégát, aki azt kéri, hogy még egy kis időt kérünk szépen, hogy gondolkozzunk ezen a kérdésen. Köszönöm szépen, Gomes asszony, most pedig szavazunk arról, hogy a szavazást elnapoljuk-e vagy sem, és hogy visszautaljuk-e a szakbizottságba. Kik támogatják ezt a javaslatot, a jelentéstevőit? Kik vannak ellene? Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy a többség elfogadta az elnapolást, illetve a bizottságba történő visszautalást. Következő napi rendi pont Dál asszonyról jelentése. Az Európai Unió hivatalos kiadványai hivatalának szervezése és működése az indítványról szólunk, a kettes módosító elke, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az indítványról magáról szavazunk név szerint. A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást bezárom, és jóvá hagytuk. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. We now move directly to the... Következik a szavazás magyarázat. Gázai övezet kapcsolatos állásfoglalásról Szamber úr következik. Elnök asszony, megpróbálom most elmagyarázni azt, hogy miért